Az elnök. Dzień dobry, witam. Dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. 30 másodperc múlva kezdjük az ülést. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 20. A szeptember 29-én felfüggesztett plenáris ülésünket most újra kezdjük. Stevenson úrnak adom meg a szót ügyelni felszólalásra. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Ezen a reggelen az amerikai kormány feltárt egy iráni tervezett bűncselekményt, meg akarták gyilkolni a szaudarabiai nagykövetet, és 300 ö, rabot vittek át most azonnali kivégzésre Iránban, akik korábban Teheránban és más városokban részt vettek a felkelésben, főleg diákokról van szó, akik tömeg kivégzés áldozatai lehetnek nagyon hamar. Nagyon sajnálatos, hogy az elnökök értekezlete két-három hét belül delegációt akar küldeni Iránba. Szerintem Irán nem érdemli meg ezt, hogy az Európai Parlament figyelemre méltassa delegáció küldésével. Ezt szerintem újra kéne gondolnia az elnökök értekezletének sürgősen. Köszönöm szépen a megjegyzést. Megjegyzését figyelembe fogjuk venni. Szalató úr kíván felszólalni. Elnök úr, az elhangzottak fényében, és miután tagja vagyok a teheráni kormányközi delegációnak az olasz kollégáimmal mélyen ellenezzük ezt az utazást, az iráni utazást, és azt kérjük az elnök hivatalától, hogy gondolja újra ezt a kérdést. Ez szerintem a teherelni kormánynak csak jó reklám. Uh, Köszönöm. Figyelembe veszük véleményüket, javaslatukat.